asszony. Tavakol Kármán asszony újságíró, politikus és a Női Újságírók Szövetségének elnöke, újságírók láncok nélkül a szervezet neve, illetve a jemeni ifjúsági forradalom szóvivője. Ő azon három hölgy egyike, aki nem sokára megkapja a béke Nobel-díjat, a nők jogainak védelméért, illetve a békért folytatott tevékenységért. Az elmúlt héten hivatalos látogatáson vettem részt Törökországban, találkoztam a török elnökkel, illetve a civil társadalom képviselőivel. Az ortodox eh, vallási vezetővel is találkoztam, és a keresztények helyzetéről is egyeztettünk az országban.